jelentés a bálnavadászattal kapcsolatos közösségi fellépés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk hol asszonynak. Következik a Belet jelentés a közösség részvétele az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő napi rendi pont Fáva jelentés az illegálisan tartózkodó harmadik országok állampolgárait foglalkoztató munka, munkáltatókkal szembeni szankciók. A javaslat tervezetről szavazunk, név szerint szavazunk, nincsenek módosítások. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő napi rendi pont a jegle jelentés, növénytermesztési, növénytermelési statisztikák, a rendelet tervezetről szavazunk. Két módosítás blokk van. Az első blokk, erről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást az első blokkról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Az Európai Bizottsági módosított javaslatról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási javaslattervezetről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, ezt is elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő pontunk Szájer József jelentése, ízesített borok, boralapú italok témájában, és erről szavazunk két blokkban. Az egyik a kettes blokk, a másik pedig mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. A bizottsági javaslatot, bocsátom szavazásra mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. És az állásfoglás tervezetet név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk. Gratulálok Szájer úrnak! A következő pontunk a Vandenburg jelentés, kedvezményes mértékű hozzáadott értékadó, egy irányelv tervezet, hét különböző módosításunk van, először is az első mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást az első módosításról. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. És ezt elutasítottuk. Következik. Izgalmas is lehet ez a szavazás, igen. A kettes módosítás mellette ellene, tartózkodás. Ah, én azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. Ezt egyértelműen elutasítottuk, tisztelt kollégák. Ha ragaszkodnak hozzá, akkor megnyithatom a szavazást a kettes módosításról. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. és ezt elfogadtuk. Hármas módosító indítvány, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A hármas módosító indítványról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. És ezt elutasítottuk. Az ötös módosító indítvány következik, úgyhogy rögtön elektronikusan szavazzunk az ötös módosításról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A négyes következik, ismét elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom, és ezt elfogadtuk. Következik a hatos módosító elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt egyértelműen elfogadtuk. A hetes pontosító indítvány. Nézzük meg ki az, aki mellette szavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A bizottsági javaslatról szavazunk. Ki szavaz mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. A következő pontunk pedig négy állásfoglási indítvány az európai országok állítólagos felhasználása a CIA által a foglyok illegális szállítása és fogvatartása érdekében. Egy közös állásfoglalás indítványról szavazunk, négy frakció terjesztette elő ezeket. Az első módosítást szavazásra bocsátom, név szerint megnyitjuk a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk. Most pedig a B preambulum bekezdésről szavazunk, a negyedik albekezdéséről, ezt két részben, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, az első részt elutasítottuk, második rész, okafogyottá válik, most pedig áttérünk a B preambulum bekezdés 5. albekezdésére mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, megnyitom a szavazást. A B preambulum bekezdés 5. albekezdéséről megnyitom a szavazást. Na mindenki szavazott. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványok egészéről szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. A következő a Szárius jelentés, 2007-es éves jelentés a KKBP fő vonatkozásáról és alapvető választási lehetőségeiről. Állásfoglalási javaslatról szavazzunk. 9-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolcas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös módosítás. Név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Neki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt. 6-os módosítást, erről is név szerint szavazunk. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosítást mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosítást mellette ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Négyes módosítás, négyes és hetes, ezek azonosak, név szerint szavazunk ezekről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt. Tízes módosítás mellette, ellene, tartózkodók. Ez nem világos elnézés, de ezt meg kell nézni. Elektronikus úton ellenőrizzük Megnyitom a szavazást a tízes módosításról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig az ünnepélyes ülésre kerül sor, megszakítjuk a szavazást.